tanács és bizottság nyilatkozatai Kubával kapcsolatban. Miniszter úr, köszöntöm. A bizottságot is köszöntöm. Azt javaslom, kezdjük el a következő vitapontunkat, és először is a miniszter úrhoz fordulok. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Orlando Zapata halála egy rendkívül negatív esemény volt, egy olyan esemény, amelynek soha nem lett volna szabad bekövetkeznie, és amelyet nem szeretnénk, hogy bármikor is bekövetkezzen újból Kubában, vagy bárhol máshol a világon. Az Európai Unió és intézményei számára kötelezettség, hogy felhívják a figyelmet az ilyen eseményekre, és dolgozzanak annak érdekében, hogy az ilyen események sohasem következzenek be. Ez kell, hogy legyen az Európai Unió kötelezettsége. Az Európai Unió, amelynek ugye önazonossága az emberi jogok védelme. Úgy gondoljuk, ugyanis hiszünk a szabadságban, a toleranciában, a pluralizmusban, ezen értékekben, éppen ezért ez alkotja a személyiségünket, a leg autentikusabb jellemünket. És vannak egyetemes jogok, amelyeknek sértését az Európai Unió határozottan elveti, és Kuba esetében is ezt tettük. Ezt tettük, amikor felhívtuk a figyelmet arra, hogy mennyire aggaszt bennünket az előrelépések hiánya Kubában az emberi jogok területén. És akkor is megtettük ezt, amikor a lelkiismereti foglyok kiszabadítását követeltük a kubai börtönökből. Több mint száz ilyen fogoly van a jelenlegi börtönökben, és vannak olyanok, mint Guillermo Farinyász, akiknek egészségügyi állapota nagyon súlyos, és többen éjségsztrákba kezdtek. És ugyanezt tettük akkor is, amikor felhívtuk a figyelmet arra, hogy mennyire, figy- mennyire fontos az emberi jogvédők védelmezése Kubában. Orlando Zapata halálakor pedig azt nyilatkoztuk, hogy ez olyas valami, aminek kapcsán felelősség illet meg egy olyan kormányt, amely politikai foglyokat tart a börtönökben. De az Európai Unió politikája ennél tovább mutat, ugyanis az Európai Unió politikája különböző elemek köré alakult ki, és ezek közül szeretnék néhányat felsorolni. A politikai párbeszéd mindenek előtt. Politikai párbeszéd a kubai intézményekkel, a hatóságokkal és az egész civil társadalommal mert természetesen ez oda is kiterjed az emberi jogok jelentősége. Ugyanakkor a fejlesztési együttműködés is fontos Kubával. Itt ugyanis a kubai nép iránti szolidaritásunkat fejezhetjük ki és elő kell mozdítanunk az előrelépést a kultúra és a demokratikus szokások terjedése terén. Ezek, egy, ezek képezik az Európai Unió politikájának elemeit. A politika címzetje a kubai nép. A kubai nép jóléte, fejlődése, életkörülménynek javítása és emberi jogainak tiszteletben tartása a lényeg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig biztos úr szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, a bizottság Orlando Zapata halála miatt és annak körülményei miatt sajnálatát fejezte ki, és én is szeretném szeretnék aggályomnak hangot adni a kubai politikai foglyok helyzete miatt. Mindannyian ebben a teremben osztjuk ugyanazt a frusztrációt Szapata úr halálát követően és minden tőlünk tehetőt meg kellene tennünk annak érdekében, hogy az ilyen események ne következzenek be újból Kubában, vagy bárhol máshol a világon. Az Európai Unió a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok értékrendjére épül, és cél védelmezni, előmozdítani ezen jogokat, miután megsérülnek az emberi jogok, amelyekre, amire közelmúltban még kontinensünkön is volt példa. Az emberi jogok egyetemesek és nem ismernek határokat. Éppen ezért ez az elv a párbeszéd szerves részét képezi Európa szerte partnereinkkel és Európán kívül is konstruktív szerepvállalásra van szükség, nem a kényszerítés vagy a szankciók politikájára. Ez a Kuba felé való politikánk alapja, ahogyan azt a közös álláspont is hangsúlyoz 1996-ból. Ez eh, éppen ezért eh, ennek következtében döntött a tanács 2008-ban úgy, hogy a 2003-as diplomáciai intézkedéseket felfüggeszti, hogy ezáltal tegye lehetővé a politikai párbeszéd folyamatát, és lehetővé tegye, hogy a 1996-os közös álláspont megvalósuljon és ez vezérelt számos tagállamot is, amikor Kubával a fejlesztési együttműködését az utóbbi hónapok során fokozta. Ez a politikai pártok számára is fontos érdek itt az Európai Parlamentben. Ezáltal fejezzük ki azt az osztott nézetünket, hogy a fejlesztés együttműködés terén Kuba irányába fontos szerepet kell vállalnunk. Kubában a fellépés hiánya lenne a legsúlyosabb döntés az Európai Unió számára, ha globális szereplőként kívánunk fellépni. Tehát nem csak a hitelességünk forog kockán, hanem az a kapacitásunk is, hogy jelen legyünk Kubában. Hiszek abban, hogy a jövőben arra kell törekednünk, hogy elmélyítsük a már folyamatban levő politikai párbeszédet, és fokozzuk az együttműködést Kubával, mert ezáltal javíthatunk a kubaiak életkörülményein. A Kubával folytatott együttműködést az EU sohasem függesztette fel. Hogy miért? Azért, mert a fejlesztés nem a kormány támogatásáról szól, hanem a nép megsegítéséről. Mi mindig is úgy gondoltuk, hogy a fejlesztési együttműködés egy nagyon fontos eleme a Kubával folytatott kapcsolatainknak. Folyamatban vannak különböző projektek Kubában, amelyek a lakosság érdekeit szolgálják és alapvető szükségleteiket. Az újjáépítést támogattuk például a hurikánok után, az élelem, élelmiszerellátás biztonságát és egyéb projekteket is támogatunk nem állami szereplők tevékenységeit. És szeretném egyértelműen leszögezni, hogy ezen finanszírozások nem a kormányon keresztül folynak. Ugyanis az ENSZ ügynökségei irányítják ezen támogatásokat és az EU civil szervezetei amelyek mellesleg örvendenek az Európai Bizottság és az Unió Kuba jelenlétének. Fontos tehát, hogy az Európai Unió folytassa ezt a munkát, hogy továbbra is tekintettel legyen a kubai lakosság igényeire, kitérve olyan stratégiai ágazatokra, amelyeket földrajzi és egyéb eszközökkel támogatunk. Megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk, a párbeszéd iránt nyitottnak kell lennünk, támogatnunk kell a kubai lakosságot a fejlesztési együttműködés által, és hangsúlyoznunk kell elveinket. Ez az a feladat, amelyen szembe kell néznünk, méghozzá határozottan. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen, most pedig a frakciók nevében először Szalafranka úr, két és fél percben a néppárt nevében. Elnök asszony, amikor frakcióm azt kérte, hogy a napirendre vegyük föl ezt a témát, nem azért tette, hogy egyértelművé tegye az időnként javít, kijavíthatatlan hibákat, amelyeket a szabadság barátaival szemben követnek el, hanem azért tette, hogy az Európai Parlament, amely az az intézmény, ahol az európai demokrácia pulzusát lemérhetjük, szolidaritásáról adjon tanúbizonyságot azokkal, akik Kubában harcolnak, élnek és úgy halnak meg, ahogy Orlando Zapata a szabadságért. A tanács álláspontja érvényben van, és nagyon korrekt, nagyon tiszteletreméltó, ugyanis koherens, mert azt kéri, hogy a alapvető szabadságjogokat tartsák tiszteletben. És ne Kína vagy Vietnám értékrendjét kövessék Kubában. És még mindig egy bátor ember szavait idézhetjük fel, Oswaldo Payag, akit 2001-ben Szaharov díjjal tüntettünk ki, azt mondta, hogy az első győzelem az az lesz, amikor már nem lesz gyűlölet a szívében, és hogy nem adja be a derekát a félelem előtt. Andrei Szaharov pedig a méltóság örökségét a hagyta ránk, illetve a népek békés együttműködésének örökségét. Nagy, ő mondta, hogy nagyon sokszor azok a hangok számítanak, amelyeket nem hallunk. A nők fehérben szintén Szaharov díjazottak, őket sem hallgathattuk meg, mert nem engedték őket ide, hogy átvegyék a díjukat, de sok más kubai hangját hallhatjuk. Eközben pedig elnökasszony ebben a parlamentben, amely legitim módon képviseli 500 millió állampolgárát, a parlamentnek egyértelműen és hangosan tükröznie kell azt a véleményt, amelyet a kubai szigetről származó barátaink továbbítanak. Elnök, köszönöm szépen. A szociáldemokraták nevében Jányez Barnolvo García képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tanács elnök úr, biztos úr, soha ne engedjük meg, hogy a hallgatásunk összejátszás len, összejátszásá váljon. Soha ne engedjük meg, hogy egy olyan ember, aki a jogaiért és mások jogaiért küzdött, egy kubai vagy bármilyen börtönben halljon meg, anélkül, hogy határozottan felszólalnánk és követelnénk megmentését, kiszabadítását. Orlando Zapata 42 éves volt, asztalos, 86 napos éjség sztrájk után halt meg, miután hat évet töltött börtönben, emberi jogainak tiszteletben tartását követelte, ugye, és ez alatt, az idő alatt pedig megalázták, kínozták, és a nemzetközi közösség pedig hallgatott. Aztán pedig egy másik emberi jogi aktivista, Guillermo Farinas újságíró és pszichológus szintén sztrájkot folytat. Tisztelt képviselők, ez a téma, amelyről ma beszélünk, és holnap szavazunk róla, és a Szociáldemokrata frakció nevében képviselem ezt a témát. Azt szeretnénk, hogy minden lelkiismereti foglyot engedjenek szabadon Kubában, hiszen ez az egyik alapvető emberi jogok. Van egy olyan téma, ami megoszt minket, ebben most ne bocsátkozzunk be, hogy közös álláspontot fenn kell -e tartani, vagy sem, hanem most arra összpontosítsunk, hogy mentsük életeket, illetve mentsük meg az emberi jogokat. És próbáljuk meg közös pontokat találni, a Kubával kapcsolatos jövőbeli politikánkban. Ez egy többletértékkel is rendelkezik. Az a tény, hogy hat politikai frakció egyértelmű konszenzus tud kifejezni az emberi jogok témájában. Hogy soha ne engedhessük meg, hogy az európai jobboldal a jenki imperializmus igájába hajtsa a fejét. De nem szabad azt sem mondani, hogy a szociáldemokraták pedig a kommunista diktatúrákkal játszanak össze. Ezek az állítások hamisak a szabadságharc áldozatainak pedig tudniuk kell, hogy mi kiállunk feltétel nélkül ügyük mellett. Elnök úr, elnök asszony, végezetül szeretnék köszönetet mondani Franka úrnak, Weber asszonynak, Roméva Iruiden úrnak, Kazusznik úrnak, illetve egyéb kollégáknak, akik a tárgyalásokon részt vettek, részt vettek ebben a nagyon nehéz feladatban. Remélem holnap sikeres lesz ez a feladat. És a spanyol elnökségnek, illetve a spanyol miniszterelnöknek, Rodríguez Zapatero úrnak pedig sok sikert kívánok ahhoz, hogy ezt a témát érvényesítse. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Weber asszony következik az ALDE részéről. Madam Chair, colleagues, Köszönöm, elnök asszony. Politikai frakcióm nevében először is szeretném együttérzésemet Orlando szaplata úr családja felé kifejezni, aki a legmagasabb árat fizette meggyőződéseiért. Ugyanis emberi jogokat védett, és példát állított más emberi jogi jogvédők elé is. Számos politikai frakció nevében mondhatom el, hogy mennyire aggódunk az emberi jogok helyzetéért Kubában. A helyzet nem javult, és nagyon sok független újságíró, emberi jogi jogvédő börtönben van csak azért, mert a szólásszabadságot illetve a gyülekezés szabadságát gyakorolni kívánják. Ugyanakkor viszont Kubában a független NGO-kat nem engedik tevékenykedni, mert a kormány ellenőrzése alatt tartja őket. Amikor ezt a vitát folytatjuk, nagyon sok emberi jogi jogvédő sztrájkot folytat, és ez nagyon aggasztó, ugyanis tapasztalhattuk, hogy Guillermo Farinyász úregészsége nagyon gyors ütemben romlik a kubai hatóságok pedig figyelmen kívül hagyták az EU felszólítását, hogy feltétel nélkül engedjék szabadon a politikai foglyokat. Ezért gondolom, hogy a továbbiakban is fel kell kérnünk az EU-t, hogy minden mechanizmust használjanak fel arra, hogy támogassák az emberi jogi aktivistákat. Elnök, köszönöm szépen, Roméva úr, következik másfél perc, zöldek. Köszönöm szépen, én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és szeretném részvétemet kifejezni Orlando Zapata halála miatt. Független attól, hogy Kubához milyen viszony fűz bennünket, ez önmagában véve is egy sajnálatos tény, amelyet el kell ítélni de ennél többre van szükség, mint hogy pusztán megemlékezzünk erről. Arra van szükség, hogy következetesen megfogalmazzuk azt a kérést, követelést, amelyet ebben az állásfoglásban teszünk, hogy a letartóztatott személyek, akiket politikai okból tartanak fogva Kubában vagy bárhol máshol, őket szabadítsák ki. Ezt szükséges megtennünk, és ezt hangsúlyoznám, függetlenül attól kell megtennünk, hogy milyen nézeteket vallunk. Ez, ami a megállapodást illeti. Ugyanakkor fontos az is, hogy ezen fogvatartott személyek azonnali szabadon engedését követeljük, és emlékezzünk arra, hogy egyes fogvatartottak milyen nehéz helyzetbe kerültek, miután Szapata halálát követően éjségsztrájba kezdtek, mint Guillermo Farinyász. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy mennyire veszélyes politikai hasznot kovácsolni ebből a témából, ahogyan azt Jányez kollega is megjegyezte. Ez veszélyes lehet. Emlékeznünk kell arra, hogy számos folyamat nyitott, ezek hasznosak és működnek, de semmiképpen sem szabad kísértésbe esnünk, és visszatérni a múltba, letűnt korokba, amikor amikor is visszatérünk ezen kudarcot vallott embargós politikához. Nem ezt akarjuk, nem akarjuk, hogy bekövetkezzen ismét olyan esemény, mint Orlando Zapata halála. Éppen ezért közösen kell fellépnünk, hogy elkerüljük az ilyen eseteket, és elősegítsük a politikai demokratizálás folyamatát Kubában. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Kozuznyik úr két percben. Vážené kolegyně, vážení kolegové, osobně mě velmi... Tisztelt képviselők, személy szerint engem nagyon megrázott Orlando Zapata halálának híre. És éppen ezért szeretném kifejezni részvétemet egész frakcióm, az ECR frakció nevében. Én 1971-ben születtem, amikor hazám az úgynevezett kommunista normalizálódás időszakán haladt keresztül, a kommunista időszakon, és éppen ezért a bűnöző kommunista ideológiával kapcsolatban szerezhetünk elég tapasztalatot, és ezért részvétet érzünk a kubai nép iránt, és ezért ráznak meg bennünket az onnan érkező hírek amikor is a totalitárius rendszer 40 évet követelően még mindig a szocializmus vagy halál szlogent használja, akkor azt hiszem, hogy ezt semmiképpen sem tolerálhatjuk. Orlando Zapata halála minden bizonyal ellenállást vált ki majd a kubai népből. Amikor hazámban Pavel Vonka másként gondolkodó meghalt, akkor már csak másfél év volt hátra a rezsim számára, és remélem, hogy Orlando Zapata lesz majd a kubai Pavel Vonka. És remélem, hogy így módon a régi forradalmárok felismerik majd a helyzetet, és szabadságot biztosítanak a szigeten. Éppen ezért kérem azt, hogy engedjék szabadon a politikai foglyokat, és vegye kezdetét egy strukturális reform folyamat. Nem csak azért, hogy az életkörülmények javuljanak a kubai nép számára, hanem azért is, hogy ne nyissunk, ne kerüljön sor egy új közös álláspontra az Unió számára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Frakcióm rendkívül sajnálja, Orlando Zapata halálát. Ez a fogoly, mint egyéb fogoly esetében is az elmondható, az ő biztonságért az állam felelős ebben az esetben Kuba. Éppen ezért mély részvétet érzünk halála miatt. Mi azonban nem értünk egyet azzal, hogy az emberi jogokat hogyan próbálja instrumentalizálni ez a parlament. Szavazunk majd, de ezt nem tettük például a honduraszi államcsíny eh, esetében. Ez lehet valószínűleg az egyetlen parlament a világon, amely nem ítélt ezt el, és nem szavazott eh, nemmel a honduraszi államcsíny esetében, amikor ott is halálesetekre került sor, és eh, kínzásra. Tehát nem értünk egyet ezzel a filozófiával, amely azt hangoztatja, hogy attól függően, hogy milyen emberi jogról van szó, elítéljük vagy sem a helyzetet. Néhány héttel ezelőtt Kolumbiában megtalálták a legnagyobb tömegsírt Latin Amerikában. 2500 volt a hatóságok szerint a halottak száma, de ez akár 50 ezeret is elérheti. Ezt elítéljük, megbeszéljük, vitatkozzunk erről? Mi történik például a civil áldozatokkal Afganisztánban? a polgári áldozatokkal, és a Nyugat-Szahara esetében az üldöztetésekkel mi a helyzet? Nem. Mi nem leszünk ilyen álszentek, és azt hiszem, hogy alapvető fontosságú, hogy egyenlő felek szintjén beszéljünk Kubával, mindenfajta kérdésről, a politikai kérdésekről, az emberi jogokról, a fogvatartottak helyzetéről, de úgy, hogy egyenlő félként kezeljük őket, mert az Európai Unió egy közös álláspontot alkotott Kubával, és ez egy kivétel, mert nincs még egy olyan ország a világon, ahol egy ilyen közös álláspont létezne. Sem Kína, sem Vietnám esetében ez nem jött létre. Akkor miért pont Kubával szemben tettük ezt, és miért nem a kínai népköztársasággal szemben? A tanács soros elnökét arra kérném, hogy komolyan vessen fel egy kérdést. Véget vetünk ennek a közös álláspontnak? mert számomra ez a legegyértelműbb akadályok közé tartozik, hogy előmozdítsunk egy őszinte párbeszédet a kubai köztársasággal, amely a közös érdekeket szolgálná. Köszönöm. Ben független képviselők nevében Mölcer úr másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Zapata másként gondolkodó halála és Sánchez blog vezető hölgyel kapcsolatos problémák megmutatják, hogy a 96-os összekapcsolása a Kuba politikának az emberi jogokkal az továbbra is fenntartandó. Az előre haladásról Castro uralma alatt sajnos semmissé vált. A politikai foglyok helyzete nem javult, nem kapják meg azokat a szabadságjogokat, amelyeket kellene. A Batista diktatúrára emlékeztet ez a helyzet, és a tervgazdaság még arra sem képes Kubában, hogy a saját lakosság alapvető szükségleteit kielégítse. A jólét ö, iránti vágy rezsim kritikának tűnik Kubában, és azért nincs lehetőség arra, hogy saját teljesítményükkel, saját életkörülményeik javítsák a kubaiak. Az internet hozzáférés, a, szo- a szoftverekhez való hozzáférés kapcsolatban Obama ígéreteket tett, de talán jobb szerveződéséhez hozzájárulna ez az ellenzéknek nehéz a szabad véleménynyilvánítást azonban tartósan elnyomni a kubai kormány részéről. Éppen ezért Európának támogatnia kell a kommunista rendszer további lazítását Kubában. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Jaroszláv Baleszának fogom megadni a szót két percet Dziękuję pani przewodnicząca. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Zapata másként gondolkodó halála bizonyítéka annak, hogy a Castro rendszer figyelmen kívül hagyja a nemzetközi közösség felhívásait, hogy vessen véget az emberi jogok lábbal tiprásának. Csendben meghalnak azok, akik a demokráciáért harcolnak. Ez a mai tragikus haláleset szimbolikus jelentőséget nyer a segítség iránti kérelmet, kiáltást, tevékenységet, fellépést követel valamennyi politikustól, akik Kubával kapcsolatot akarnak fenntartani, anélkül, hogy figyelembe vennék az ellenzéket és a civil társadalmat Kubában. Nos, kedves kollégák, közös fellépésre van szükség. Hogy nyomást gyakoroljunk a Castro rezsimre, és követeljük azok azonnali kiszabadítását, akik egész egyszerűen csak véleményüknek adtak hangot, és több éve ö, szenvednek börtönökben. Az Európai Unió ne engedjen álláspontjából diplomáciai szankciókat alkalmazott, amelyeket felfüggesztett abban a reményben, hogy Kubában javul az emberi jogi helyzet. Sajnos Zapata úr halála azt mutatja, hogy ez nem következett be, és álláspontokat nem tarthatjuk fenn tovább ebben a formában. Holnap szavazunk a mai állásfoglalásról, világos jelzést kell küldenünk, azt illetően, hogy elítéljük az emberi jogok lábbal az embertelen körülményeket a politikai foglyok vonatkozásában, szolidaritásról kell tanulbizonyságot tenni a kubai lakosságnak, azok hangjaként kell megszólalnunk, akiknek nincs hangjuk ma Kubában. Köszönöm. Emin Boszkó. Köszönöm szépen, Velesza úr, most pedig Emin Boszkót kap szót három perc. Het tragische lot van Orlando... Elnök asszony, Orlando Zapata tragikus sorsa az egész világban megbotránkozást keltett. Reménytelen helyzetében Zapata úr nem látott más lehetőséget, mint hogy éjségsztrájkba kezdjen. Az embertelen körülmények ellen emelt szót a kubai börtönökben, és ezen tiltakozásért életével fizetett. De mi Zapata úr bűne? milyen bűn miatt ö, zárták börtönbe. Egész egyszerűen másként gondolkodott. Ez pedig nem bűncselekmény, nem hazaárulő és nem is bűnöző. Zapata halála nem elszigetelt incidens, Farinyász, pszichológus és újságíró szintén éjségsztrájkba kezdett, így módon akarta 27 politikai fogoly szabadonbocsátását követelni, akik betegek. Neki is életével kell fizetnie ezért? Mikor mozdul meg a kubai kormány? A becslések szerint körülbelül 200 más politikai fogoly van még a kubai börtönökben valakit bebörtönözni csupán elképzelései miatt, ez az emberi jogok egyetemes nyilatkozatával ellentétes. Reméljük, hogy Kuba meghallja felhívásunkat, és feltétel nélkül szabadon bocsátja ezeket a politikai foglyokat, így módon vetve véget az emberi jogok ezen súlyos megsértésének hiszen a kormány nem kontrollálhatja a polgárok gondolatait, még akkor sem, hogyha börtönökbe teszi őket, az elképzelések továbbra is fennmaradnak. Valamennyi kísérlet arra, hogy elnyomja ezeket az eltérő nézeteket, kutarcot fog vallani. Ezt mutatja a tapasztalat Kubában, éppen ezért párbeszédet kell folytatni a másként gondolkodókkal. Csak a politikai párbeszéd eszköze teheti lehetővé Kubának, hogy előrelépjen, és a kubai rezsimnek sokat kell köszönni a polgárainak, megérdemlik ők az alapvető szabadságjogokat. Zapata halála nem fogadható el fellépés cselekvés nélkül hiszen ez kiemeli, hogy milyen rossz az emberi jogok helyzete Kubában, ezen változtatni kell. Az EU-nak meg kell tennie mindent, hogy javíthasson a helyzeten, az emberi jogi helyzeten Kubában. Nem csupán politikai foglyokról van szó, mint Zapata. Emberi jogi aktivisták is békében és szabadságban kell, hogy működhessenek. A kubai hatóságnak foglalkoznia kell saját lakosságával. Nem kezelheti őket bűnözőként, és nem zárhatja őket börtönbe, megfosztván őket szabadságjogaiktól. Ez a valós bűncselekmény. Köszönöm szépen, Boszkurtász, hogy most pedig Bilbao Berendike asszony következik, másfél percet kap. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Az emberi jogok védelme ma egyenlő azzal, hogy elutal, elutasítjuk Orlando Zapata szükségtelen és igazságtalan halálát, és követeljük azok kiszabadítását, akik még mindig börtönben vannak. A kubai rezsimnek fejlődnie kell annak érdekében, hogy a lakosság valódi demokráciát élvezhessen. Azért van még mindig diktatúra Kubában, mert félnek a szabadságtól. És az ötletek, az elképzelések, ezek nem követnek el bűnöket, megijeszthetik az embereket, aggódalmat teremthetnek, de önmagukban nem bűnösek, nem rosszak vagy jók. Ezért tehát, ha el akarnak nyomni ötleteket, elképzeléseket, az kihatással lesz a társadalom lelkiismeretére, és ezt mindannyian tudják, főként azok, akik a Batista rendszer elleni küzdelemben forradalomban tapasztalatokat szereztek. A parlament pedig hitelességet nyerhet akkor, hogyha valamennyi emberi jogi jogsértésre ugyanúgy reagál, mint például Afganisztán, Pakisztán, illetve kis hazám, Baszkföld. Tulajdonképpen ugyanarról van szó. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök, most pedig Poréba úrnak fogom megadni a szót, egy percet kap. Szanowni Państwo, myślę, że Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Azt hiszem, hogy itt ebben a teremben mindenki egyetérthet azzal, hogy a korrupt kommunista diktátorok semmiféle pozitív változást nem engednek Kubában. A Castro testvérek rendőri állama a polgárok szabadságát elveszi, és az emberhez méltó élet minden lehetőségétől megfosztja őket. Az EU ugyanakkor nagyon fontos szerepet játszhat ezen a területen és az összes politikai fogoly szabadon engedésért kell, hogy küzdjünk. Ez kell, hogy mindenfajta politikai párbeszéd előfeltétele legyen. A civil szervezeteket is támogatnunk kellene. Tiszteletben kell tartani az emberi jogokat és a média függetlenséget, az internethez való hozzáférést. A demokratikus változások előmozdítása egy olyan terület, ahol a transatlanti kapcsolatok is hasznosak lehetnek, ezért fontos, hogy Washingtonnal szorosan együttműködjünk. Együtt egy hosszú távú stratégiát kidolgozhatunk Kubára vonatkozóan, és nem szabad a státuszkvót vakon elfogadni, hanem a demokrácia fejlődése a fontos. Köszönöm szépen, most pedig Ilda Figueredo kapszott egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Megint csak azt látjuk, hogy két többség alakult ki az Európai Parlamentben, amikor nem akarták elítélni a hondurászi államcsint, és nagyon sok ember halálával kapcsolatban, foglyok halálával kapcsolatban nem léptünk fel, és társulási megállapodásra kívánunk jutni, egy, kívántunk jutni egy olyan rezsimmel, amely államcsíny útján került hatalomra. Orlando Zapata egy kubai kórházban veszítette életét az éjség sztrájk után. De nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy Kubára milyen borzasztó hatással van az embargó, melyet az Egyesült Államok vetett ki. Illetve amerikai börtönökben sinylődik öt kubai állampolgár. Nem szabad ezt az elfogadhatatlan közös álláspontot fenntartani, az Európai Unió Kubával kapcsolat Kubával való kapcsolataiban. Ezt a közös álláspontot még vissza lehet vonni, annak érdekében, hogy a kapcsolatokat normalizáljuk. Elnök, köszönöm szépen, Figerei Doasszony, Most pedig Szonik úrnak fogom megadni a szót két percre. Pamiętamy słynne zawołanie Fidela Castro, socjalizm. Valamennyien emlékszünk a felhívásra, és amit Castro mondott a szocializmus vonatkozásában. Most elmondhatjuk, hogy ezen hosszú évek után csak a halál maradt, amely Zapata úr halál esetében csúcsosodik ki. Hiszen a Castro diktatúra a szabadság tagadása, mindaz, ami Kubában történik, szégyenérzetet kelt valamennyiükben, főleg a baloldaliakban, akik politikai tevékenységet folytatnak. Az Európai Unió amelyet Louis Michel képviselt, a biztos, aki felkereste Kubát, megpróbált kialakítani kapcsolatokat az ellenzékkel. Véget kell vetni ennek a politikának abban az országban, ahol soha nem tartottak szabad választásokat és ahol ítéleteket alkalmaznak, bebörtönöznek polgárokat csupán azért, mert hangot adtak véleményüknek. Van egy alapvető feltétele annak a politikának, amit Kuba vonatkozásában folytatnunk kell, azaz a párbeszéd megnyitása társadalomra, a cenzúra vége, a civil társadalom bevonása. Mindezt közölnünk kell a kubai kormányjal, nyíltan és őszintén, hiszen mindez az ő érdekében is áll. Számos módja van annak, hogy a szabadságot lábbal tiporják, de annak is sok módja van, hogy ezzel szembeszegüljünk. Például Lengyelországban vagy Romániában sikerült megdönteni a rezsimet. Mindenki érdekében az áll, hogy az erőszakosabb opciót elkerüljük. Meg kell néznünk, hogy ha van a milyen utat választ. Az EU-nak aktívan hozzá kell járulnia ahhoz, hogy Kubában szabadság és demokrácia térsége alakulhasson ki. Ez kell, hogy legyen az Európai Parlament álláspontja. Köszönöm szépen, Szonik úr, most pedig Richard Howitt következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én magam is szeretném együttérzésemet kifejezni Orlando szapata családjával, illetve azon aktivistákkal kapcsolatban, akik maguk is és sztrájkba léptek. Az Európai Parlamentnek újra és újra fel kell szólítani a Kubát, hogy a lelkiismereti rabokat engedjék szabadon. Az Amnesty International 25-ről tud, más szervezetek 200 ilyen rabról tudnak. Az Amnesty international 19 éve nem engedik be Kubába, ezt meg kell engedni a szervezet számára. Ahogy a Manfred Novák, illetve Manfred Novák ENSZ képviselő utazzon, engedjék meg, hogy ő oda utazzon Kubába, és a kínzásokkal, illetve bebörtönzésekkel foglalkozhasson. Úgy gondoljuk, hogy Obama elnök hatalmi ideje alatt remélhetőleg a kubaiak szabadabban utazhatnak majd, és több pénzt tudnak az Amerikai Egyesült Államokból hazaküldeni. Politikai párbeszédre van szükség Kuba és EU között, illetve a fejlesztési együttműködés javítására van szükség. Üdvözlöm azt a tényt is egyébként, hogy a BBC-nek nemrégiben szabad bejutást biztosította Kubába. Azonban csalód, elsőmat fejezem ki azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsban Kuba képtelen volt betartani azt a két emberi jogi egyezményt, amelyet ott elfogadtak, és ezt a bizottságnak, illetve az elnökségnek mondom ma délután, hogy önök, illetve mi mindannyian, akik ellátogatunk Kubában, keménynek kell lennünk, hogy az kubai civil társadalom követelményeinek megfeleljünk, ragaszkodnunk kell ahhoz, akik odautazunk Kubába, hogy ugyanúgy megtehessük ezt. Köszönöm szépen, most pedig Lói Michel következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Orlando Zapata halála bizonyítja azt, hogy milyen drámai következményekkel járhat a szabadság hiánya. El kell ítéljük azt, hogy több lelkiismereti fogoly van még mindig a börtönökben, és nem fogadhatjuk el azt, hogy a hatalma gyakorló kormány nem biztosítja az alapvető szabadságjogok gyakorlását. Ugyanakkor nem foszthatjuk meg magunkat egy politikai párbeszéd lehetőségétől sem, mert ez tükrözi az európai értékeket. Az EU és Kuba közti kapcsolat bonyolult már hosszú ideje, és itt egyet nem értés jellemezte hosszú ideje a kapcsolatokat, ami megakadályozza azt, hogy a politikai párbeszéd előre mozduljon. Tudjuk, hogy Kuba most történelmi pillanat elé érkezett, és téves lenne, hogyha az eddig folytatott párbeszéd kis eredményeit valamint a történelmi és nyelvi hagyományokat nem használnánk fel. Jó lenne meggyőzni a kubaiakat arról, hogy ez a fajta elszigeteltség, ez egy öngyilkosság, és ez csak drámai következményekkel járhat. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy felelősségünk a politikai párbeszéd folytatása, anélkül, hogy szemet hújnánk a bonyolult kérdések felett, de ha ezt nem tesszük, akkor azt hiszem, hogy kettős mércével mérünk. Köszönöm szépen, most pedig Migalski úrnak adom meg a szót pani przewodnicząca! szanowni państwo! wolność na kubie. köszönöm elnök asszony tisztelt kollégák! kubában a szabadság győzni fog bizonyosan kialakul majd a piacgazdaság a demokrácia. az európai unió talán nem akar segíteni a rezsim megdöntésében pedig akarnunk kellene ezt segítenünk kellene a kubaiaknak hogy megváltoztassák a rendszert. Az olyan országok tapasztalata, mint Lengyelország, Csehország, Szlovákia vagy Magyarország azt mutatja, hogy sikerülhet ez. Használjuk tehát tapasztalatainkat. Az Európai Uniónak használnia kellene ezt a tapasztalatot, hogy megdöntse a Castro rendszert. Hogy elkerüljük, hogy olyan helyzetek alakulnak ki, amit egy lengyel újságíró úgy írt le, hogy a jövőben Orlando Zapata ö, utódai, akiről már nagyon sok szó esett, Havánában Castro képével árusítják a rumot. Köszönöm szépen, most pedig Masztáka úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők. Én magam orvos vagyok, és nagyon jól tudom, hogy mennyire nehéz emberi életeket megmenteni. Mély sajnálatomat fejezem ki egy emberi élet hasztalan elpocsékolása miatt. Egyetértek, tehát osztom a szomorúságot, amit Orlando Szapata alával kapcsolatban érzünk. A különböző frakciók álláspontjaival, állásfoglalásával kapcsolatban ki kell emelnem valamit, amit már a közép-ázsiai köztársaságokkal kapcsolatban már elmondtam, hogyha egy paternalista álláspontot képviselünk, nagyot tévedünk. Figyelme, nem szabad figyelmen kívül hagynunk az ország különlegességeit, egyéni jellemzőit. Meg vagyok győződve arról, hogy Kuba esetében, hogyha a helyzetet javítani akarjuk, akkor egyenlő párbeszédet kell folytatnunk, és a kubai hatóságok készek erre. Ebben a párbeszédben bele kell venni például a gazdasági embargó megszüntetését ez olyan ország, amely nehéz helyzete ellenére segít másokon. Például a Haiti katasztrófában is segített. Köszönöm, Masztalka úr, most pedig Mario Mauro következik, két percet kap. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy retorika nélkül kijelenthetjük, hogy ma, és különösen holnap, amikor szavazni fogunk, egy méltó oldalát írjuk ennek a parlamentnek. Ezt azért tesszük, mert félretesszük kölcsönös előítéleteinket és párthovatartozásunkat, és így módon foglalkozunk egy ember halálával, és megadjuk neki azt, amit érdemel, hiszen ezekről a tényekről írunk az állásfoglalásban, olyan dolgokról, amelyek alapvetőnek tűnhetnek, nagyon fontosak ezek. Azt írjuk, hogy Kubában nincs szabadság, azt írjuk, hogy nincs demokrácia Kubában, azt írjuk, hogy az élet az élet, és ölni nem szabad. Ez nyilvánvalónak tűnik, közhelyesnek, de nagyon sok év kell ahhoz, hogy legyőzzük a kölcsönös előítéleteket, és végre elismerjünk egy tényt, egy adatot, amely senkinek a politikai hitvallását nem sérti, csupán arra indít minket, hogy ismerjük el azt az alapvető igazságot, amire a párbeszéd alapulhat. Hiszen nem szabad kivonnunk magunkat a Kubával folytatott dialógus alól, hanem azt kell követelnünk, hogy egy valós párbeszéd induljon ki, a valóságtól kiindulóan, azaz, hogy az ember elismerése Kubában hiányzik. És szimpátia helyett megfelelő intézkedésekre van szükség Kubával szemben, amelyek minden reményt elveszítenek a kubai rezsimben, hogy kompromisszumokat nyerhetnek. Az emberi jogi meccs, játszma nem másodlagos jelentőségű. A parlament használta ezt az alkalmat, a főképviselő viszont nem tette ezt meg, és még egyszer emlékeztetném őt rá, hogy a Cuba Libre nem egy koktél neve. Ez egy kiáltás, amely a szívünkből ered, mert demokráciát és szabadságot akarunk Kubában. Köszönöm szépen, Mauro úr. Most pedig megadom a szót Muniz de Urkiza asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A spanyol szocialisták mélységesen sajnáljuk eh, Orlando Zapata halálát, illetve a lelkismereti foglyok helyzetét, akiknek eh, szabadon engedését határozottan követeljük. Orlando Zapata halála sajnálatos, ugyanakkor kiváltó oka is lehet annak, hogy a kubai emberi jogi helyzetről beszéljünk, és végre megkezdjük a munkát, az együttműködést a hatóságokkal az emberi jogi, eh, jogi helyzet javítása érdekében. Éppen ezért meg kell fontolnunk azt, hogy a közös álláspontot módosítsuk, ez ugyanis megakadályozza a kubai hatóságokkal folytatandó párbeszédet, hiszen ők azok, akik a szigeten az emberi jogokon változtathatnak. Ez az álláspont mellesleg nem is annyira közös, hiszen az EU jó néhány tagállama kétoldalú aktív kapcsolatot folytat Kubával, Ugyanakkor ez akadályoz bármilyen fajta politikai párbeszédet, és akadályozza azt is, hogy az Európai Unió ki dolgozhassa a külkapcsolatok alapvető elveit, illetve az emberi jogok előmozdítását. A közös álláspont egy idejét múlt eszköz, amelyet a múlt században fogadott el 15 tagállam, most pedig 27-en vagyunk, 27 tagállam, a világon változott a helyzet, az Egyesült Államok párbeszédet folytat Kubával olyan kényes kérdésekben, mint a bevándorlás, és az amerikai államok szervezete is lehető, elfogadta Kubát, Kuba tagságát olyan elvek alapján, amelyek szabályozzák a szervezet működését. Tehát az Európai Unióban szükség van egy kétoldalúan kidolgozott eszközre, amely által az Európai Unió az emberi jogokat és a párbeszédet előmozdíthatja. Ezt a párbeszédet akadályozni egy sajátos hiba az EU külkapcsolat rendszerében, holott folytatunk párbeszédet olyan országokkal, amelyek a minimális előírásoknak nem tesznek eleget az emberi jogok vagy a szociális jogok területén. Csak a párbeszéd és az együttműködés, a közös kötelezettségvállalás egy nemzeti szerződés, nemzetközi szerződés által teszi lehetővé az együttműködést nem szabad akadályozni azt, hogy méltó megoldást találjunk a helyzetre. És ez példa lehet arra, hogy a spanyol kormány mit tesz. Ugyanis párbeszédet folytat a külpolitikája területén, és a lelkismereti foglyok szabadon engedését követeli, ahogyan Don Quixote is mondta, akit a tényekkel büntetünk, azt nem szabad a szavakkal is büntetni, tehát elég volt a beszédből, és dolgozunk végre az emberi jogok javítás érdekében Kubával, a kubai hatóságokkal együtt, mert erre van szükségük a lelkiismereti foglyoknak is. Köszönöm szépen, Munyiz asszony. Most pedig Tremosai Balcelis képviselője a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt kollégák! A kubai fekete tavasz során 2003-ban 75 másként gondolkodott börtönbe vetettek, mert az USA kémje váddal illették őket. Orlando Szapátát ekkor vették őrizetbe a közrend zavargatása miatt. Ezen 75 másként gondolkodó felesége alkotta a nők fehérben szervezetet, amely Szaharov díjat kapott az Európai Parlamenttől. Mellesleg emlékeztetnék arra, hogy a Castro rezsim nem adott vízumot ezen hölgyeknek, hogy eljöhessenek ide a parlamentbe, és átvegyék ezt a díjat. Az Emberi Jogi eh, Bizottság Kubában elismeri, hogy említett országban kb. 200 politikai fogoly ül a börtönökben, és közülük 22-en újságírók. Kuba a világon a harmadik olyan ország, amely esetében a legtöbb újságíró ül a börtönben, Iránban 52-en, Kínában pedig 24 eh, újságíró van börtönben. Orlando Zapata 42 éves, eh, lelkirismereti fogolynak minősítette az Amnesty International, éjségsztrájkba fogott december 3-án, azért, mert eh, ütlegelték és bántalmazták, és most február 23-án halt meg, 86 napos éjségsztrájkot követően. A parlamentnek ki kellene fejeznie szolidaritását Szapata barátaival és családjával, és aggodalmát is ki kellene fejeznie az emberjogi helyzet miatt Kubában. Egyértelmű jelzést kell küldenünk a kasztrói rendszernek, főleg a spanyol elnökség keretében. Egy olyan spanyol elnökségről van mellesleg szó, amely sokkal aktívabb szerepet kell, hogy vállaljon az emberi jogok képviseletében, eh, ami Kubát illeti. Végezetül, kedves kollégák, eh, szeretnék élni a lehetőséggel, és eh, követelem a politikai foglyok azonnali szabadon bocsátását Kubában. Köszönöm. Most megadom a szót Milan Mon úrnak két percben. Los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión un lugar sobresaliente lo ocupan la democracia y la. A külügyi politikán belül nagyon fontos kérdés a demokrácia és az emberi jogok védelme. Az unió szerződés 21-es pontjában is benne van ez, és ez Kubára is vonatkoztatható. Sajnos az utóbbi öt évben a kereskedelmi kapcsolataink során a korábban 2003-ban elkezdett tárgyalási rendszert végül is fellazítottuk. 2005-ben felajzították ezeket a 2003-i lépéseket, aztán egyfajta politikai párbeszéd alakult ki, egy globális ö, párbeszéd, erre López Garrido úr is emlékeztetett minket. Sajnálatos módon az európai az európai diplomaták nem tudtak a kubai képviselőkkel megfelelő szinten egyeztetni továbbiakban is folytatódik az elnyomás Kubában, semmiféle változás nem történt. Nos, Orlando Zapatero politikai fogoly tragikus halála mindannyiukat megrázott. Nagyon fontos lenne éppen ezért, hogy egy közös álláspontot, állásfoglalást tudjunk elfogadni, amelyet mindenki támogatni tud. Azt kérjük, hogy a szerződés 21. pontja szerinti ö, feltételeket vasaljuk be. Teljesen világos tehát az, hogy a tartalommal érünk. 2009. júliusában a 27 ö, illetékes miniszter mindezt aláírt és egyetértett ezzel. Rendkívül fontos az, hogy azonnali hatállyal kérjük a kubai és latinamerikai politikai foglyok szabadon bocsátását az emberi, az emberi méltóság és az alapvető jogok tiszteletben tartása oszthatatlan és egyetemes jogok. Nagyon fontos az, hogy hogy alakul a politikával folytatott párbeszéd jövője. Minden az emberi jogokon múlik. Nos, bárki is elmondhatja azt, hogy előrelépés történik Kubában ezen a területen? Megadom a szót Masip Idelgó úrnak egy percben. A történelem majd feloldoz engem, mondta egyszer egy híres ügyvéd. A történelem valóban feloldja majd Castro urat a forradalmi harcában, de nagyon fontos az, hogy a parlament, az Európai Parlament elítélje a kubai diktatúrát, hiszen nekünk kell hallatnunk a hangunkat a nemzetközi porondon. Kérem, hogy azonnal engedjék szabadon a politikai foglyokat, és legyenek készek a kubai vezetők a politikai párbeszédre. Mi mindannyian, az összes frakció beliek egymással válvetve tudunk együtt, egyetérteni és segíteni a kubaiaknak, azoknak a kubaiaknak, akik a szabadságért harcolnak. a kubai költők is megemlékeztek arról, hogy nem lehet behatárolni a szabadságjogokat, és éppen ezért mindig is harcolni kell. Köszönöm szépen. Most megadom Provéra úrnak a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony még egyszer a kommunista kubai rezsimről beszélünk, és ez egyfajta dilemma elé állít minket. Vajon lehet-e tovább folytatni a párbeszédet ezzel a rezsimmel? Demokratikus reformokat kérünk számon a kubai kormányon, hogy jobban tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Az, hogy Fidel Castro testvére vette át a hatalmat, Raúl gyakorlatilag semmilyen változással nem ad. Szápáta Szapata, Szapata úr halála 85 napos éjségsztrájk után azt mutatja, hogy továbbra is nagyon opresszív ez a rezsim. 145 millió, érték, millió euró értékben támogatok egy, eddig a szigetet, de azt gondolom, hogy semmiféle eredmény nem született, továbbra is él és működik a zsarnokság Kubában. A fejlesztési segélyeket véleményem szerint össze kell kötni az emberi jogi helyzettel. Nagyon fontos az, hogy azonnali jelleggel szabadon bocsássák a politikai foglyokat. Nem ultimánumonról van szó, hanem meg kell változtatnia ennek a rendkívül opresszív rezsimnek a működését. Ez az utolsó ilyen rezsim példánya világon. Köszönöm. Most a spontán felszólalások következnek, és Galer úr kap ennek keretében először szót. Wir sollten den Menschen in Kuba, aber auch dem... A kubai polgároknak és a rezsimnek konkrét ajánlatot kéne tennünk. A status quo helyett a demokráciába való átmenetet kell felajánlanunk nekik. Ehhez az első lépés minden politikai fogvatartott szabadon bocsátása. Az USA-nak pedig fel kell függeszteni a szankcióit, amelyel eddig is sokat ártott a kormánynak és az országnak. Utána pedig a kubai polgárjogi mozgalmaknak, civil szervezeteknek kell megadni a lehetőséget, hogy kibontakozzanak. Közép-Európa tudja, hogy a régi rendszer után is van élet, tudjuk, hogy túlélték sokan, is a kom- sokan a kommunizmust is a kubai polgárokra kell koncentrálnunk, a stabilizációra és az új típusú USA-Kuba, USA-EU kapcsolatokra, amelyek lehetővé teszik, hogy ne ismétlődjön meg a történelem. Köszönjük, Galler úr. Most Ferreira asszony kap szót. Senhora Presidente, lamentamos a morte de Orlando Zap... Tisztelt elnök asszony, sajnálkozásunkat fejezzük ki Szápáta úr halálával kapcsolatban. Sajnáljuk, hogy idáig fajult a helyzet függetlenül attól, hogy pontosan miért is került sor éjségsztrájkra. Ugyanakkor nem tudjuk azt elfogadni, hogy ürügyként használják fel Szapata úr halálát a Kuba elleni támadásokra. A kubai nép dönt arról, hogy milyen körülmények között élnek, ők döntenek erről, szuverén joguk, hogy saját életükről, saját politikai államformájukról döntsenek, ebben nem lehet beavatkozni semmilyen támadást nem engedhetünk meg. Gyakorlatilag 50 éve támadják már Kubát, illetve egyfajta embargó alatt élnek. Nagyon jó lenne, hogyha normalizálnánk a kapcsolatainkat Kubával. Nem lehet diszkriminálni, hátrányosan megkülönböztetni sem az országot, sem lakóid. Ebben a parlamentben nagyon rétű a képmutatás, ezen a területen ez nem engedhető. Köszönjük Ferrera úrnak, most López Garrido kap szót. Köszönöm szépen. Szápálta úr a kubai szabadságért folytatott harcában, harcban vesztette el életét. Nem volt egyedül. A ma tárgyalt állásfoglalást megköszönöm összes szerzőjének, hiszen harcolunk a kubai diktatúra ellen. Ennek a rezsimnek a nemzetközi halálbüntetését írjuk ma alá ezzel az állásfoglalással. Világosan el kell ítélni Szápáta úr halálát, és ezt el kell mondani Szápáta úr édesanyjának. Azt szeretnénk, hogy az összes kubai politikai foglyot eh, szabadon engedjék, nem elfogadható, nem elfogadható azt, hogy állandó jelleggel sárba tiporják az emberi jogokat Kubában. Nem csak Európa gondolkozik így, a világon máshol is. Ugyanakkor eh, össze kell fognunk itt az Európai Unióban. Szeretnénk azt elérni, hogy álmunk megvalósuljon, és demokratikus ország legyen Kuba. több ezer kubai csöndesen áldozza föl magát. Remélem nem eredmények nélkül, és előbb-utóbb felszabadul Kuba. Köszönjük, López úr. Most Mr. asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, viszonylag könnyű nekünk arról beszélni, hogy ha máshol emberi jogokat lábbal tipornak. De legyünk őszinték. Zapata úr az életét vesztette el ja miatt, és nincs egyedül. Konkrétan tennünk kéne valamit. Nem lehet általában véve Kubáról beszélni, vagy kubai rezsimről, és elutasítani a rezsimet, mint olyat. Sajnálatosnak tartom, hogy, hogy bel akarunk szólni a kubaiak saját autonóm döntésébe, hogy milyen rendszert akarnak. Ugyanakkor politikai döntést kell hozni az emberi jogok lábbal tiprása ellen, és ezen a területen viszont tehet valamit az Európai Unió. Konkrét javaslatokat kellene megfogalmazni. Gála úr már néhány konkrét javaslatot tett, ezeket meg kéne vitatni, és még persze egyéb opciókat is meg kéne fontolni annak érdekében, hogy az emberi jogok érvényesüljenek a világban és Kubában. Köszönjük, Mester asszony! Elnézést, hogy a kiírás más nevet írt ki, mint a zené technikai hiba történt. Obermeyer úr kap szót. Köszönöm. Ha Zapata úr halálán gondolkodunk és annak okairól, akkor tudomásul kell vennünk, hogy Kubáról alkotott képünket még mindig befolyásolja a régi ellenségkép. Az amerikák által megrajzolt ö, orosz csatlós kép, ö, és ö, ugyanakkor az ellenkező kép pedig ugye a jó kubai kommunista, aki megmenti az országot a kapitalistáktól, és az Amerika, aki pedig a kommunistáktól. Ezek a klisék ma már nem működnek. Itt egy ember meghalt, és ha bármilyen értelme van egy ilyen halálnak, akkor legyen ennek a halálnak az az értelme, hogy ez egy felkiáltójel az EU számára, hogy politikai módon lépnünk kell, és nem csak általánosságok szintjén, hanem konkrét politikai párbeszédet kell, az egyenlő közötti párbeszédet kell megteremtenünk, és ez szolgálthatja csak azt, hogy végül majd egy szabad Kubáról beszélhetünk. Köszönjük Obermeyer úr. Most megadom Svensson úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt 50 évben az embargó kihatott a kobaiak életére, szegénységbe taszította őket. Úgy hiszem, hogy sokan tudják, hogy a Human Rights Watch azt adta címének, a dolgozata címének új Castro, a régi Kuba. És arról kérte a feleket, hogy szüntessék meg az embargót. És adjunk hat hónapot, ez az ajánlásuk a kubai diktátoroknak, hogy engedjék szabadon a politikai foglyokat. Ha ezt nem teszik meg, célra vezetőbb, okosabb embargót kell bevezetni, a külföldi befektetéseket kell befogyasztani, a külföldön a rezsim külföldi pénzeszközeit, pénzszámláit kell fogyasztani és utazási tilalmat kell elrendelni. És az Európai Uniónak ezen az alapon kell állnia. Kíváncsi vagyok, hogy miniszter úrnak milyen mondandója van a Human Rights Watch magyarázatára, javaslatára. Köszönöm szépen Svensson úr, Zaborszka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos hogy az emberi jogok megsértése elleni harcot prioritásnak tekintsük. Orlando Zapat azért halt meg, mert az emberi jogokért szállt síkra, és sok politikai fogoly nagyon rossz egészségi állapotban van. Nem elegendő, hogy csupán menekült státust kínáljunk nekik, mint ezt a spanyol kormány teszi. Eleve nagyon nehéz a szabad dombocsátása a foglyoknak, ezért eh, Pibags biztos arra kérem, hogy eh, határozottan lépjen fel, és éri el, hogy a Vörös Kereszt meglátogathassa a foglyokat. Ez segítene a foglyokon, és segítene a tárgyalások folytatásában. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Wortmann kólasszony. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch ich spreche mich für die Einhaltung. Wortmann asszony, köszönöm szépen, kedves kollégák. Én is az emberi jogok mellett szállok síkra. Zapata úr egy elviselhetetlen helyzetre hívta fel a figyelmet, és tragikus véget ért a sorsa világos állásfoglalást követelek az Európai Unió részéről, a politikai helyzetől függetlenül az emberi jogok nyilatkozatát be kell tartanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mo- most pedig López Garrido úrnak a tanács részéről adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kubai helyzetről szóló vita alapvetően a politikai foglyokra koncentrált, ez nem véletlen, hiszen egyikük Szabata úr nemrégiben életét vesztette. Megegyék meg, hogy elmondjam, hogy a képviselők, a frakciók nagyon nagy mértékben egyetértenek ebben a kérdésben, és meggyőződésem, hogy ennek az eredménye, a következményei megmutatkoznak majd a holnapi szavazásban. Egyébként az itt kikristályosodott állásponttal vagy véleménye az Európai Tanács, illetve az egyéb európai intézmények is együtt értenek. Ez, még, ez megerősíti az Európai Uniót abban a hitében, hogy folytatni kell a párbeszédet Kubával, illetve meg kell próbálni javítani a kubai lakosság helyzetén. Egyetértünk tehát abban, azonnali jelleggel föl kell emelnünk szavunkat, amikor bárhol a világon megsértik az emberi jogokat. Ez ma világossá vált, és természetesen nincsenek kettős mércék. Ha bármikor, bárhol az emberi jogokat megsértik, akkor azonnal szót kell emelnünk ezzel kapcsolatban. Ma ezt Kuba esetében tettük meg, kérjük, hogy azonnali jelleggel bocsássák szabadon a politikai foglyokat, illetve hogy Kubában tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Komoly munkát igényel az igazi, valós eredmények elérése, nagyon komoly munkát jelent az is, hogy a politikai foglyokat kiszabadítsák. Egyébként bizonyos esetekben értünk el eredményeket. Az Európai Unió Kuba politikáját az jellemzi, hogy politikai párbeszédet folytatunk, ezt megújítottuk nem régiben, szerintem ez egy szerencsés döntés volt. A szankcióknak vége, hiszen a szankciók nem voltak eredményesek, korábbiakban ez volt a politikánk, tehát a szankciókat befejeztük, és párbeszédet kezdtünk a kubai kormányjal. Ennek a párbeszédnek részét képezik természetesen a lelkiismereti, vagy politikai foglyok is. Azt gondolom, hogy ezt a párbeszédet időről időről felül kell vizsgálni, még idén meg kell ezt tenni. Sok képviselő, például Mario Mauro, vagy Luis Yáñez, Louis Michel, Említették, hogy mennyire fontos ez a párbeszéd, az együttműködés Kubával, illetve hogy az Európai Uniónak legyen egyfajta erkölcsi tartása Kubával kapcsolatban. Üdvözöljük tehát azt, hogy a többség egyetértett a Kubával kapcsolatos állásfoglalás ügyében. Ez egy nagyon komoly üzenetet visz el Kubának. Bár nyitottak vagyunk a Kubával folytatott párbeszédre, az Európai Unió föntartja azon igényét, hogy szabadon kell engedni a kubai szabadi, a kubai politikai foglyokat. Köszönöm szépen, most pedig a vita lezárása érdekében megadom Pibags biztosnak a szót. Igen, tisztelt képviselők, tisztos, tisztelt elnökasszony, úgy hiszem, hogy beigazolódott ebben a vitában is, hogy az Európai Parlament a vihargó óceánban is fényként magaslik ki az emberi jogok védelme területén. Nagyon fontos, hogy Kubában is mindent, a Kubával való politikában is mindent megtegyünk az emberi jogok érvényesülése érdekében, és hogyha határozott véleményünk van, akkor ezeket nyilvánvalóvá is kell tennünk. Kubával való munkánk alapja a 96-os közös álláspont, amely megadja az együttműködés alapját, és világosá teszi, hogy az emberi jogok kezelésében alapvető változásokra van szükség. Ugyanakkor a konstruktív párbeszédben 2007-ben vette kezdetét, szintén pozitív jeleket jelként értékelhető. Nem értünk el áttörést, de van elmozdulás. Úgy hiszem, hogy ezen az úton kell tovább járnunk. Ami pedig a civil társadalom helyzetét illeti, a bizottság nyomon követi a helyzetet, és a demokratikus ellenzékkel való tárgyalás, találkozókat is biztosítjuk, és meglátjuk, mire jutunk. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr. Ezzel lezárjuk a vitát. Hét állásfoglalás indítványt nyújtottak be, lezárjuk a vitát, és 6 órakor folytatjuk a tanácshoz intézett kérdésekkel a munkát.